Pan przewodniczący! Az elnök. E, otwieram posiedzenie. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Megnyitom az ülést, az első e, pont a napi rendünkön, közös vita az Európai Külügyi Szolgálat témájában. A